Tehát javaslom, hogy ezt a mandátumot validáljuk. Nincs megjegyzés, tehát ezt a mandátumot validáltuk, és most áttérünk a szavazásra. Kezdjük Zivka úr jelentésével. A joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári kereskedelmi ügyekben címmel egyszerűsített eljárás keretében név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik a Mülder jelentés, a robbanóanyag prekurzorok forgalma hozatala és felhasználása címmel. Itt is név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következzék a Rothberend jelentés, az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételre kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetése. Valaki szót kért? Landsberg úr. Igen. Szeretném bejelenteni, hogy ez szavazókártyám. Feljegyeztük, eltérünk a név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük most uh, Rosbach asszony jelentését, uh, a földközi tengernek, a kontinens talpazat és tengerfenék, stb. című jelentését. Kérem, hogy készfelemelésre szavazunk, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Krisztánszem jelentés következik a halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás tárgyában, Európai Közösség, Dánia kormány és Grönland között uh, népszenti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Térünk át Kazini úr jelentésére választójog az Európai Parlamenti Választásokon történő gyakorlás címmel népszerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Kolellengen jelentés a fogyasztói hitelről szóló irányelv végrehajtása címmel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Jazlovjecka jelentés, a szociális beruházásokról szóló megállapodás, szavazásra bocsátom, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Bovi jelentés a következő, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás címmel ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Gáló jelentés a következő. A követő jogról szóló irányelv végrehajtása mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő a Guerrero Szalom jelentés, az eljárási szabályzat 70-es cikkének módosítása, intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során címmel. A jelentéstevő szót kért, megadom neki. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, csak megrakadnám ezt az esélyt arra, hogy köszönetet mondjak az árnyék előadóknak és a koordinátoroknak az AFKO szakbizottságban. Nagyon türelmesen dolgoztak velem. Ez egy nagyon nehéz folyamat volt, amíg ezt a reformot megfogalmaztuk. Elnök asszony, azért kértem szót, mert rámutatnék, hogy ennek a cikknek a módosítása december 10-én kellene, hogy életbe lépjen. Ez pedig a következő ülés első napja. Strasbourg ülés első napja. Ez azt jelenti, hogy a jogi eljárásokat akkor kezdhetjük meg, de az illetékes szakbizottság ezzel kapcsolatban nem kapott még tárgyalási felhatalmazást. Köszönöm, tudomásul vettük, szavazásra bocsátom a jelentést, ki van mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Nézzük meg most. Pardon, pardon. Il y a quelques votes. J'ai été un petit peu vite. Pardon. Kicsit túl gyors voltam, elnézésüket kérem. Nézzük meg az 1-4-6-as módosítókat. Itt minősített többségre van szükség. Ki van ezen 1-4-6-os módosítók mellett? ellenük ki van, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, két részben első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes az okafogyott vált, nézzük meg, a 11-14-es módosítókat ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Az 5-ös és 18-as mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. A 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es, 15-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. ötös és 18-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, a 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as két részben első rész mellette, el, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilences két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os okafogyott, tevet 10-es mellette, ellene. Név szerinti szavazást kérnék a tízes kapcsán, megnyitom a szavazást. Minősített többségre van itt szükség. Lezárom a szavazást. Elutasítva mert uh, több mint 370 szavazatra volt szükség. Nézzük meg most a 16-os módosítót, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A javaslat egészéről szavazunk, egyszerűsített többségre van szükség, ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Áttérünk most a következő jelentésre, Ilsev úr jelentésére. A 181-es és 182-es cikk módosításáról van szó. Minősített többséggel való szavazásról van szó, felhívom a figyelmüket, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most a javaslatról szavazunk egyszerű többség mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg Wim de Kamp jelentését. A két vagy három kerekű járművek, négy kerekű motorkerékpárk jóvágyás és piacfelügyelete tárgyában 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva egyes tömb 140 elnézést az okafogyott tevelt a módosított javaslat mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Jogalkotási javaslat név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Nézzük meg most a pánzeri jelentést, a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyása címmel. Az egyes tömbről szavazunk, 320-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a kettes tömb okafogyott, most a módosított javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jogalkotási javaslatról szavazunk név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg most Terho úr jelentését. A kártyás internetes és mobiltelefonos fizetések címmel. A 41-es bekezdés első rész ki van mellette, mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, nem egyértelmű az eredmény. Kérem a név szerinti szavazást a második részt illetően. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg most a 43-as bekezdést két részben, szintén első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész 43-as bekezdésből mellette, ellene, tartózkodás, szintén ellenőrizni szeretném, megnyitom a szavazást a 43-as második részével kapcsolatosan. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most az ásfogás egészéről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a Kadraui jelentés következik az árnyék banki tevékenysége körül mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A következő Koszta jelentés a gyermekek védelme a digitális világban tárgyban. 9-es Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, Koszta asszony, szeretett volna mondani valamit jelentéstevőként? Parancsoljon! Csak, eh, csak egy perc, elnök asszony. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy ma van a 23. évfordulója az ENSZ gyermekvédelmi egyezményének. A digitális határ, az új határvonal most a gyermekek védelmében. Nagyon hálás vagyok az árnyék előadóknak, a bizottság, szakbizottságnak és a koordinátoroknak a kitűnő együttműködésért. És úgy gondolom, nagyon fontos üzenetet küldünk ezzel. Köszönjük szépen Koszta asszonynak, most pedig folytatjuk a második részsel a 9-es bekezdés esetében mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es bekezdés két részben első rész. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, Ellenőrzést kértek? Akkor ellenőrizzük a 32-est, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem volt világos az eredmény, ellenőrizzük ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Le vote fermé. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, emeljék megfelelően a kezüket, hogy egyértelmű legyen az eredmény. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette,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 tartózkodás elfogadva. K. Prambulum bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene. Tehát még egyszer, első rész mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. L. Prambulum bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. N, preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Q, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, T, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő Becker úr jelentése kezdeményezés a szociális vállalkozásért. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És végül az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig meg kell szakítanunk a szavazást, ugyanis az ünnepélyes üléssel folytatjuk eh, Haiti elnökének jelenlétében. Bien, devant, devant, devant une telle protestation, je propose que nous poursuivions. Tekintettel arra, hogy ennyire tiltakoznak, azt javasolnám, hogy akkor mégiscsak folytassuk a szavazással. Tiszen jelentés. Folytatjuk tehát Tejszány jelentés, egyes módosító név szerint szavazunk, mellette. Megnyitottam a szavazást, le is zártam, elutasítottuk kettes bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító, két részben szavazunk, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. kezdőket emeljék, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító két részben, első rész, név szerint szavazunk az első részről, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. Második rész. Készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences módosító két részben szavazunk, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Második rész, név szerint szavazunk, úgy szintén. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító, készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Függelék, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. A. Épreambulum bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette ki van, ellene. Tartózkodás elfogadva, második rész, név szerint szavazunk a második részről, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadva. CN preambulum bekezdés, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. CP preambulum bekezdés. Név szerint szavazunk. Valaki szót kért? Később van erre lehetőség. CP név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Még egy utolsó szavazásunk van, nagyon gyorsak leszünk. Noizer úr az AKC-EU közös parlamenti közgyűlés évi munkája mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás elfogadva. Madame, madame, euh, à la place. Madame Strifler, oui. Oui, madame, je déplore un petit peu euh, que l'ordre du jour... Igen, asszonyom, én sajnálatosnak tartom azt, hogy a napi rendet módosították, mert ma a Haiti köztársaság elnökét fogadjuk itt ünnepélyes ülés keretében. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy az egész világon Európa a legnagyobb adományozó Haitinak, és a legkevesebb, amit megtehetnénk az, hogy a megfelelő udvariassággal fogadjuk az elnök urat. Sajnálatosnak tartom, hogy megváltoztattuk a napi rendet. Elnök válasza, az elnök úr ide tart, és mindent megteszek annak érdekében, hogy meghallgathassuk.